Mr. Mr. President. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném hálámat, hálámak hangot adni, hogy itt lehetek önökkel az Európai Emberek Házában. Nagyon fontos kérdésekről ejtettünk szót, ezek különösen jelentősek az európai emberek számára az egészség, az egészséges élet, élet élelmiszerbiztonság, Európának vezető szerepet kell játszani ezeken a területeken, az egészség, az élelmiszerbiztonság, az állat- és növényegészség, ügy, mindenféleképpen azok a területek, ahol vezető szerepet játszhatunk, és megmutathatjuk a helyes utat Történészként én azt mondanám, hogy az Európai Unió a legjobb recept a világ számára, hogy kigyógyítsuk az emberis, emberiséget a háborúk, a gyűlölet, illetve más szörnyű betegségekből. Orvosként azt kell mondanom, hogy az Európai Unió az egészségügy és az élelmiszerbiztonsági szabványok területén a legjobb példát mutatja a világ számára az egyéni egészség megvédelme érdekében. És politikusként pedig azt mondanám, hogy a különböző színek tökéletesen egymás mellett tudnak élni egészségben és mint egy korábbi litván deportált, illetve parlamenti képviselő, én számomra nagyon fontos érzelmi pillanat most itt lenni, ugyanis én gyerekkoromban, amikor a tundrán szaladgáltam, mindig is erről álmodtam. Nyilván ez most csak víz, de a lényeg az, hogy én arról álmodtam, hogy jobb és vidámabb életet tudunk majd biztosítani a jövő generációi számára. És ha egyetértenek velem, akkor akkor, és elfogadnak engem, én minden lehetőséget és minden képességemet elkötelezetten a munkámra fogok fordítani. És egy fontos dolgot szeretnék még említeni, ez a mi szerződésünk, a Bibliánk, a 16-os cikk 9-es bekezdése, kimondja, hogy egyelő rotáció alapján kell biztosítani a tagállamok. Tehát ez egyenlő feltételeket és egyenlő fellépést feltételez az egyes tagállamok részéről. Köszönöm szépen. Grazie commissario per eh, aver... Eh, Köszönöm szépen biztos jelölt úr, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Köszönetet mondanék azért is, hogy betartották az időkereteket, ez a kérdés feledett műfaj valóban nagyon gyors reakciókat igényel. Jó lehet, egy sor olyan téma van, amely sokkal időigényesebb lenne, de hát léteznek szabályok, ezeket be kell tartanunk. És hát ezt meg is tettük a teljes meghallgatás során. Mint ahogy bizonyára tudják, a feladatom az, hogy bejelentsem, hogy a koordinátorok ülése az értékelésre ma kerül, erre ma kerül sor, mégpedig három és fél öt között a koordinátorokkal értékelni fogjuk a biztos jelöltnek a teljesítményét, mai bizottsági ülésünk előtt. Köszönetet mondanék mindenkinek az együttműködésért, és elnézést, hogyha időnként meg kellett, hogy szakítsam önöket, de így tudtuk csak betartani a három órás időkeretet. Köszönöm szépen, találkozunk majd a mai napon.